Ja, collega's, mag ik, mag ik wat orde? Hölgyeim és uraim, kedves kollégáim, szeretnénk folytatni az ülést. Jó hírekkel tudok szolgálni. Rivellini úr, megvan a dátum, a jelentésekről. Szeptember 26-án, hétfőn, este 7 órakor fogunk szavazni. Strasbourgban nagy termet kértünk, 20 nyelvre lesz tolmácsolás, tehát a jelentéséről Strasbourgban szeptember 26-án este 7 órakor fogunk szavazni.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 pontjával folytatjuk. Elnézést kérek, most tulajdonképpen a saját véleményemről fogunk le, ö, szavazni. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta a szavazólistát. Megnéztem a módosító indítványokat, remélem, hogy az ajánlásaimmal mindenki meg van elégedve. Egy kicsit én ugyanakkor a hatosnak a második részével elégedetlen vagyok, és a 20-as módosító indítványjal kapcsolatban is kétségeim vannak, ez Kocolino úr ö, ö, javaslatai, úgy tűnik, hogy ő nincs is már itt. Ö, de hogyha nincsenek megjegyzések a szavazólistához, akkor szerintem kezdjük el a szavazást. Jó, akkor meg is nyitom a szavazást. Saját jelentésem tehát a közbeszerzés modernizálásáról, egyes bekezdése, egyes módosító, készfeltartással szavazzunk, és ha nem világos, akkor majd, én elek- majd elektronikusan ellenőrizzük. Második módosító. Stas Mulder Itala és Balcsitis mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik módosító Ivanova, ez a hármas és négyeshez is kapcsolódik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös és hatos, együttesen szavazunk ezekről. Viszont kér, kérnek külön szavazást? Jó, meg lehet azt is csinálni. Tehát a hármas és a négyes, hármast és a négyes megszavaztuk, most akkor az öt és ötösről és a hatosról, amely megegyezik, ezek, ezekről fogunk most szavazni, viszont részenkénti szavazást kértek. Az első rész onnan, hogy considers, egészen odaig, hogy corruption mellette, ellene, tartózkodás. Egy kicsit szoros, úgyhogy szeretném elektronikusan ellenőriztetni. Megnyitom a szavazást. Wie is tegen? Eh, ja, het is een elektronische stemming, sorry. Hebben de uitslag? Ik, sluit de stem. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 szavaztak, és 12-en eh, ellenete plusz 7. Akkor ez azt jelenti, hogy a második rész az eh, érvénytelen? Nem, arról is szavazhatunk. Második rész cause ontól legyen a proceduring mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes új, hetes módosító, váltsíti mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. Nyolcas Makovei asszony mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es és 10-es négyes bekezdésben Paxas és Imbrassas uraknak a azonossa kettő mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elfogadtuk 13-9 arányban. 11-es Makovej mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es Felner úré mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as Kocsolino mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es Ayala Sender mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5, 5A újabb, ja, akarnak elektronikusat, 14-eset ellenőrizzük. Szerintem világos volt, liberális néppárti többség volt, de megnézzük. Lezárom a szavazást. 11-12 elutasítva. Hát éppen hogy, de így ez a helyzet. De igazuk volt, hogy kérték az ellenőrzést, de ennek ellenére nekem volt igazam. 15-ös Ivanova, ő mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os Bálcsiti mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Együttes, összes frakció mellette, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tehát még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es okafogyott, mert a 18-ast elfogadtuk. Következő. 20-as, Kozzolino. első részéről felesleges szavazni, mert a hármast elfogadtuk, a második részét azért nem, mert a 18-as elfogadtuk, harmadik rész mellette, harmadik része, 20-asnak mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, elektronikusan ellenőrizzük a harmadik részét a kocolinónak. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 10-13 arányban elutasítva. 21-es, Sonnegro. mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Végszavazás, én megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást egyhangulag elfogadták 23-an mellette tartózkodás ellen, és ellenszavazat nincsen. Nagyon jó munkát végzett a hatodik napi rendi pontunk. Még mindig ugyan erről a témáról, Barskász, a zöld könyvről, hozzáadott értékadó zöld könyv mintegy 20 módosító indítvány van hozzá. Ha csak nem kíván valaki hozzátenni valamit, akkor javaslom, hogy azonnal szavazzunk. Tehát szavazunk. Egyes Bálcsiti mellette ellene tartózkodás szerintem többség volt, de ellenőrizzük elektronikusan, hogy biztosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10-12 ellenében elfogadva elfogadtuk. Egyest elfogadtuk, kettes Imbraszász mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas Paxász mellette, ellene tartózkodás liberálisok, néppártiak de ele, elektronikusan ellenőrizzük a hármas módosítót. Megnyitom a szavazást. Nincs itt a hölgynek a kártyája. Lezárom a szavazást. Ja nem, csak megvan a szavazókártya. Pillanat. Akkor most már jó. 24-en szavazhatnak, lezárom a szavazást, elutasítva. 4-es módosító, 2-es bekezdés, 4-es, 5-öset össze lehet kombinálni, de külön fogunk szavazni 4-es mellette, 4-es, 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös Imbrászász mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas A, hatos Bácsiti mellette ellene elfogadva. Kilences módosító, hetes, nyolcas, ezeket együtt lehet. Külön akarják? Jó, nem, mégiscsak külön. Akkor kezdjük a 9-essel, 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadva. 7-es Bácsiti mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-as Imbrászász mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, elektronikusan ellenőrizzük, 8-asat elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos bekezdés, tízes módosító, Imbraszász mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es, amelyet össze lehet vonni a többiek eh, módosítókkal, 11 mellette, 10 ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es, Ayala Sender mellette, mellette a 12-esnek, ellene, tartózkodás Nekem nem világos, ellenőrizzük. 12-es Ajele Szender. 12-es Ajele Szender elektronikusan lezárom a szavazást. 7, 16 hét ellenében elutasítva. 6-os bekezdés, 13-as Mulder mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tehát ellene vannak. 14-es Paxas mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 8-as bekezdés 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva csak a néppárt ellenezte. 16-os, 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es Bácsitiszt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18-as, Cseskova mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es 19-es mellette ellene tartózkodás Az összes tartózkodással most nem tudom végül, hogy mi van, elektronikusan ellenőrizzük. Tehát 19-es módosítóról 1919. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végszavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva egyhangúan. Rendben, akkor most rátérünk a napirendünk következő pontjára. Ja, és gratulálok természetesen a jelentések készítőinek. Hát ez így van, és szégyellem magamat, hogy ezt nem mondtam azonnal. A következő napi rendi pont, hetes napi rendi pont, ez egy tanulmány, egy olyan tanulmány, amit megrendeltünk, amit elkészítettek, Lumayer and arról, hogy milyen tanulságai vannak a Bulgáriának és Románia számára biztosít előcsatlakozási finanszírozás terén a bővítésre vonatkozóan. Körünkben üdvözöljük Ackerman urat, aki egy PowerPoint tájékoztatót fog nekünk tartani, és bemutatja a tanulmányát. Ackerman úr, önné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezt a tanulmányt 2010. decembere és ez év márciusa között végezték el, és a jelentést márciusban mutatták be a nyilvánosság előtt. A prezentációnak három része van. Az első része a célkitűzésekről és a módszerekről szól, elég rövid. A másik két szekció pedig az eredményekről és a levonható tanulságokról szól, ezek egy kicsit hosszabbak. Először tehát a célkitűzésekről. Célkitűzéseink arra mentek ki, hogy a hogy a bolgár és román csatlakozási tapasztalatokat milyen mértékben lehet más országokra átvinni, és hogyha lehet, akkor az valóban megtörténik-e. És ennek kiderítésére megpróbáltunk két külön kérdésre koncentrálni. Először is az előcsatlakozási források menedzselésére, illetve az előcsatlakozási források hozzájárulására a strukturális és a kohéziós alapok kezelésére szolgáló struktúrák felállításánál. A módszer a következő volt, meglehetősen standard módszer volt, e, legelőször is dokumentációt kerestünk az adott országokban, amelyek a 2004 és 2007-es időszakból származnak, a, volt egy online kérdőív is, amelyet a jelölt országok, illetve a potenciális jelölt országok körében végeztünk el. Különböző résztvevőket meginterjúvoltunk 23 résztvevőt Bulgáriából, Romániából, Horvátországból, Izlandról és a bizottság részéről is, valamint voltak esettanulmányok Horvátországból és Izlandról. Na most, hogy az eredményekre térjünk át. Ezek a grafikonok mutatják, hogy az összes előcsatlakozási allokáció hogy nézett ki 2003-tól 2007-ig Romániába és Bulgáriába. A sárga oszlopok az évenkénti elosztott összegeket jelzik, a zöldek pedig a szerződésekben lekötött összegeken. Elmondhatjuk tehát összességében, hogy Románia körülbelül 1,5 millió, millió eurót kapott, és ennek 95%-át használta föl, míg Bulgária körülbelül egy fél milliárd eurót kapott meg, és abból kb. 86% került szerződésben felhasználásra. Hogyha a forrásfelhasználási rátákat nézzük, akkor Romániában azt látjuk, hogy megfelelő, meg, meglehetősen állandó volt a, a ráta 2003 és 2007 között, míg Bulgáriában egy nagy esést látunk 2006-ban, amikor ebben az évben csak a, a, az allokált források 60%-át használták föl. Összehasonlítottuk a forrás felhasználási rátát az országok azoknak az országoknak a rátájával is, amelyek 2004-ben csatlakoztak, és ezt csatlakozási évre lebontva próbáltuk meg megmutatni, illetve arra, arra lebontva, hogy a csatlakozás megelőző négy évben hogy néztek ki az adatok. Tulajdonképpen itt a azt látjuk, hogy a román adatok körülbelül ugyanúgy néznek ki, mint a többi csatlakozó ország adatai. A csatlakozás előtti években, míg Bulgáriára megint csak az az igaz, hogy egy eléggé változó teljesítmény van, és nagyban különbözik a 2004-ben csatlakozott országok teljesítményétől, és ugyanúgy látjuk, hogy az el, a csatlakozás előtti évben egy igen jelentős esést tapasztaltunk a forrásfelhasználások rátájában egy sor strukturális akadályt terítettünk fel, amely az előcsatlakozási alapok kezelése előtt fölmerült. Először is meg, megemlíthetjük, hogy a, a közigazgatásban a, a változások politikai természetét az Európai Unió igazából nem értette meg, és ez azt jelentette, hogy nem voltak reális elvárásaink arra nézve, hogy mi történhet az adott országban a változások kezelését is sok, kezelése előtt is sok akadály áll, és inkább a szétosztásokra koncentráltak, ahelyett, hogy a hatás, a, a hatékonyságra és az eredményekre koncentráltak volna, és ez igaz a delegációkra is, és a, és a bizottság szolgálataira is. Ez valószínűleg nem is meglepő, hiszen minden érintettre igen nagy nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy az előcsatlakozási forrásokat megfelelőképpen fel tudják használni, szét tudják osztani. A a kezelősi struktúrák nem voltak megfelelőképpen finanszírozva, nagyon sokszor utolsó pillanatban születtek meg a szerződések, a szerződés határi, szerződési határidők előtti utolsó pillanatban, és ez sajnos a szerződések <clears throat> végrehajtására illetve a források felhasználásának hatékonyságára is kihatással volt. Azt is felfedeztük, hogy nem nagyon kis hajlandóság volt arra, hogy projektek kudaszba fulladhassanak, különösen a projektek igazgatására igazgatásával megbízott emberek érezték úgy, hogy nagy nyomás nehezedik rájuk, semmiképpen nem engedhetik meg, hogy a projektek kútba essenek, és ez is nagyon fontos következtetésekre, következtetéseket engedett levonni. Azon kívül azt látjuk, hogy nem volt megfelelő a tanulási, illetve a folyamatos önfejlesztési kultúra sem az adott országokban, sem a bizottság szolgálatainál, legalábbis a finanszírozás területén. A jelölt országok visszajelzéseiből azt láttuk, hogy nem volt meg a megfelelő bizalom sem a politikusok, illetve az állami tisztviselők között, és ez azt eredményezte, hogy az állami tisztviselők igen nagy mértékben a szabályokra méghozzá nagyon komplikált szabályokra vonatkoztak az előcsatlakozási alapok kezelése tevékenységében. Az ágazati ellenőrzés és értékelés is meglehetősen gyenge volt, és a kezelési és ellenőrzési struktúrák, nem annyira az emberi erőforrások, hanem maguk a struktúrák is nagyon gyengék voltak, és igen, gyakran nem is voltak megfelelőek a feladatok elvégzésére. Valamint a legfontosabb az első ponttal kapcsolatos megjegyzés az az kell, hogy legyen, hogy amikor az előcsatlakozás finanszírozása megkezdődött, akkor a két adott ország rendszerei annyira különböztek az Európai Unió rendszereitől, hogy iszonyú nagy nyomás nehezedett az országokra, változtatni kellett nagyon sokat a struktúrájukon annak érdekében, hogy az előcsatlakozási forrásokat az Európai Uniós követelményeknek megfelelően tudják felhasználni az emberi erőforrások is igen nagyban akadályozták a végrehajtást. Politikailag motivált állományváltások történtek, mégpedig elég gyakran, alacsonyak voltak a fizetések, az emberi erőforrás menedzsmentjének a minősége nem volt megfelelő, a változtatások kezelése nagyon rosszul ment, és különösen Bulgáriában azt láttuk, hogy a 90-es évek óta magasabbak lettek a, a jól képzett bevándorlók arányai. Hogyha a, azt nézzük, hogy a strukturális és kohéziós alapok struktúrájának megteremtésénél milyen akadályokba ütköztek, akkor azt látjuk, hogy először is az általános administratív, tehát közigazgatási kapacitás volt nagyon, vég, nagyon gyenge, és ezért nem tudták a forrásokat megfelelőképpen kihasználni a koordinációs mechanizmusok megteremtésével is problémák voltak, a különböző intézmények nem tudtak megfelelőképpen együttműködni, a pénzügyi, igazgatási és és ellenőrzési struktúrák is nagyon hiányosak voltak. A bizottság szolgálatai különösen arra utaltak gyakran, hogy különösen Bulgáriában nehéz volt a szabálytalanságok megtalálása, felfedezése és azoknak kiküszöbölése. Nehéz volt a projektek menetét meghatározni, valamint a politikákat és a jogszabályokat úgy alakítani, hogy azok megfeleljenek a, a különböző alapok követelményeinek. A területi szervezéssel is problémák voltak itt, különösen a NAC rendszerre gondolok, illetve a strukturális és kohéziós, kohéziós alapok igazgatásának a struktúráját is nagyon nehéz volt, sok problémákba ütközött a meg, megteremtése. Mind a két országban nehézségekbe ütközött a partnerségi elv megvalósítása, tehát annak biztosítása, hogy akit be kellett vonni a programok elkészítésében, azokat valóban be is vonják. És ahogy már korábban is említettem, az ellenőrzés és, a, e- és a, az értékelés rendszere is igen gyenge volt. Ezt a bizottságban is, bizottságban elkészített jelentések is tükrözik. Nagyon lassan és nagyon akadozva készültek el, illetve álltak föl ezek a rendszerek. Ezt a listát nem fogom részletesen elmagyarázni, de kitűztünk bizonyos részcélokat Bulgáriára és Romániára nézve is, és ezeket Lengyelországgal hasonlítottuk össze. Egy sor olyan területet találtunk, ahol Bulgáriában és Romániában több akadályt láttunk, de az érdekesség az, hogy olyan területek is voltak, ahol kevesebb nehézségekbe ütköztek az országok, mint Lengyelországban. Például a, a jogalkotási keret, amelyet a strukturális és kohéziós alapok felhasználására fel kellett állítani, illetve a társ finanszírozási rendszerek és eljárások terén ez a két ország érdekes módon kevés, kevesebb nehézségbe ütközött, mint a, mint, mint a lengyelek, és ez igaz a regionális és nemzeti intézményi keret felállítására is, és annak ellenére, hogy a monitorozási és értékelési rendszerek gyengék voltak mind a két országban, mégis jobban teljesített ez a két ország, mint annak idején Lengyelország. Na most, hogyha tovább lépünk a hatékonyságról szóló statisztikákra, illetve az arról szólókra, amelyek a strukturális és kohéziós alapok kezelési struktúrájáról szólnak, akkor az indikátorok azt mutatják, meg, hogy a kezelési, azok a kezelési és ellenőrzési rendszerek hogy működtek, amelyeket 2009. november 3-án hagytak jóvá azt látjuk, hogy, hogy Romániában Bulgáriában nem működtek, Romániában pedig kb. 75%-uk működött. Bulgáriára azon kívül azt látjuk, hogy a kifizetési ráta 9%-os, míg Romániában 10%-os volt, de ezek tulajdonképpen nem a legrosszabb kifizetési ráták, mert például annak idején Hollandia 7%-ot teljesített. 2010 végén aztán egy kicsit megváltozott már a kép, akkor Bulgária, Bulgáriának 15%-os volt a kifizetési rátája, a Romániának pedig 13, de azt láthatjuk, hogy ugyanakkor a legtöbb más tagállamhoz köthető kifizetési ráta sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint ebben a két országban. Van, volt ugyanakkor egy sor siker is, amelyet megfigyelhettünk. A nehézségek és a hiányosságok ellenére a programok bemutatása és a projektek bemutatása és fejlesztési eszközként való alkalmazása mind a két országban sikeresen folyt le az előcsatlakozási folyamat során és a különböző érdekeltek bevonásának nehézségei ellenére azt láthatjuk, hogy, illetve úgy éreztük, hogy az érdekeltek résztvételének szintje sokkal nagyobb, magasabb volt a, a finanszírozási időszak végén, mint az elején, a finanszírozás kezelésének és ellenőrzésének rendszeréről is azt mondhatjuk el, hogy az előcsatlakozás is elő, elejéhez képest a szakasz végén nagyon nagyot emelkedett a minőség azon kívül az átláthatóságot és a nyilvánosság felé való elszámoltathatóságot is, a elszámoltathatóság terén is látunk nagy fejlődéseket a gyengeségek, hiányosságok terén, illetve az ezzel kapcsolatos hatékonyság terén azt tudjuk elmondani, hogy az egyik nehézség az volt, hogy a bizottság jelentései nem mutatnak, illetve csak nagyon keveset mutatnak arról, hogy az előcsatlakozási ö, segítségnek, támogatásnak milyen, milyen hatékony hatásai voltak a struktúrák felállítását illetően. Az általános elvárások, amelyek arra vonatkoztak, hogy az előcsatlakozási projektek és programok tulajdonképpen mit tudnak elérni, ahogy már mondtam, igen, nem voltak igazából realisztikusak, nagyon lassú volt az előrehaladás, tulajdonképpen túl sok feladatot szabtunk ki a csatlakozás előtti rövid időszakra, és a strukturális és kohéziós alapokhoz nem is igazítottuk ezeket igazán hozzá, tehát olyan intézmények kapacitását próbálták megjavítani ezekkel, az eszköz, ezekkel a forrásokkal, amelyek nem is csatlakoz, nem is kapcsolódtak feltétlenül a strukturális, illetve a kohéziós alapok kezeléséhez. A bizottság szolgálatainak visszajelzése szerint Bulgária és Románia is nagyban függött a bizottság technikai segítségnyújtásától, mégpedig a csatlakozás után is, és míg több, a többi tagállamnak sikerült tovább haladni és megvalósítani a különböző jogszabályokat, úgy tűnt, hogy Bulgária és Románia elvárja, hogy a bizottság ennek a munkának az oroszlán részét helyettük elvégezze. Tehát összességében a legfőbb tanulságok és az ajánlásaink a következők. A az előcsatlakozási eszköz jó, hogy csatlakozik a támogatáshoz és a kohéziós és strukturális alapokhoz, mert a rendszer telje, meglehetősen eltérő, és az intézmények, illetve a struktúrák, amelyek az előcsatlakozási finanszírozását végzik, ugyanazok a struktúrák, és a jövőben fogják a strukturális alapokat is kezelni és ez lehetőséget kínál arra, hogy nagyon gyakorlati szempontból lássuk azt, hogy az intézmények milyen mértékben rendelkeznek a megfelelő kapacitásokkal, amelyek szükségesek a strukturális alapok kezeléséhez. Ezt fontos itt kiemelni, mert az alapkezelési kapacitásokkal szigorúbban értékeljük akkor, amikor a meglévő rendszereket vizsgáljuk, és ez nagyon nagy esetben egy papíralapú munka, most viszont nagyon nagy mértékben a gyakorlati mutatókra támaszkodunk e munkafolyamatban. Azt javasolnánk, hogy a szigorú kondicionális kondicionalitás alkalmazás mellett volt egy olyan érzés, hogy a múltban a kondicionalitást nem szigorúan kényszerítették kényszerítették ki a bizottság szolgálatai. Ennek eredményeként én sok esetben nem épültek ki a szükséges kapacitások. Egy dolog, ami érkezett a bizottsági visszajelzésekből az előcsatlakozási időszakban mindenképpen szükséges kiépíteni egy bizonyos kultúrát a tagjelölt országban. Egy olyan kultúrát, ahol a civil társadalom jobban el tudja számoltatni a kormányzatot. Azt javasolnánk, hogy esetleg érdemes lenne az értékelési jelentéseket nyilvánosságra hozni, amiket a bizottság szolgálatai rendelnek meg. Ez segíteni az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot is. Nagyon sok jelentés készült Romániáról, Bulgáriáról és azon országokról is, amelyek 2004-ben csatlakoztak. A nagy többsége ezeknek a jelentéseknek nem elérhető, vagy sosem kerültek nyilvánosságra. Úgy gondoljuk, hogy ez egy hasznos eszköz lenne a nagykövet nagy közönség számára is, és az ö, unióba pályázó országok számára is, hogy megnézzék és lássák, hogy a különböző szereplők hogyan számoltathatóak el. A különböző érintettektől kapott visszajelzések alapján úgy érteltük, hogy a bizottsági jelentéseknek a minőséget és a mennyiséget kiegyensúlyozottabban kellene kezelnie. Gyakran az volt a reagálás, hogy több vagy bonyolultabb jelentési kötelezettséget írtak elő, hogyha valamilyen probléma volt, ami a problémát nem oldotta meg, csak administratív terhet tett rá az intézményre, amelyik már amúgy is küzdött azzal, hogy egy nagyon nehéz, vagy bonyol, számára bonyolult administratív előírásnak megfeleljen. ahhoz, hogy megfelelően képzett szakemberek kezeljék az uniós alapokat, ezért magasabb fizetéseket adtak ezeknek az embereknek. Ez nem igazán megoldás. Sok esetben nem jött létre az az administratív reform, az magasabb fizetést az tulajdonképpen csak azoknak fizették, akik az EU-s alapokat kezelték, egy nagyon kis rétegnek, és ez rövid távon megoldás volt, de hosszú távon nem. Érdekes az a vélemény, hogy még a bizottság szolgálatain belül is megoszlanak a vélemények tekintetben, hogy ez jó, vagy ez a legjobb megoldás. Mások pedig úgy érzik, hogy ez egyáltalán nem jó megoldás. Már korábban említettem, hogy bizalom hiánya a politikusok és a köztisztviselők között nagyon bonyolult eljárásokat eredményezett. Azt javasolnánk a nemzeti hatóságoknak, hogy ne értelmezzék túl az uniós követelményeket, és ne vezessenek be túlzottan bonyolult szabályokat, amik sokkal bonyolultabbak, mint amit az adott rendelkezés előre előírt, vagy amit elő akart írni a bonyolultság nem feltétlenül hozza meg a legjobb döntést. Továbbá végezetül úgy gondolom, hogy azt is javasoltuk, hogy legyen egy olyan rendszer, amelyik a tanulságokat rögzíti és levonja a következtetéseket ezen tanulságokból ez nagyon gyakran csak adhok módon valósul meg, holott nagyon nagy tapasztalat van azon országok részéről, amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoztak. Ez talán nem került ke olyan mértékben kihasználásra, hogyan ezt ki lehetne használni. Hát, és ezzel vége is az előadásomnak. Eh, köszönöm szépen a különböző magyarázatokat, köszönöm az ajánlásokat is. Akkor kik szeretnének hozzászólni, vagy kérdéseket feltenni? Ivanova asszony, esetleg mások is? Ivanova asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm a az elvégzett munkát is, köszönöm a tanácsadóknak és a titkárságnak, akik segítettek a specifikációkat megfogalmazni, és azt, hogy milyen specifikációs elemekre kell koncentrálnunk. Úgy gondolom, hogy itten a fő feladat az biztosítani, hogy valamennyi tagállam és az európai intézmények is a múlt problémáiból tanulva építsenek ki valamilyen erőt, és segítsenek abban, hogy másoknak ne kelljen ugyanazokkal a problémákkal küzdeniük. Megállapíthatjuk, hogy sok minden történt, a gyenge pontokról sikerült elmozdulni, és a jelölt országok egyes területeken jobban teljesítettek. Bizonyos mértékig ez annak is betudható, hogy a az előcsatlakozási, finanszírozási folyamaton mentek végre a jelenlegi tagállamok. Gyakran a dokumentumokban arra ösztönözzük a bizottságot és a tagállamokat, hogy terjesszék a jó gyakorlatot. És pontosan ez az a terület, ahol hozzáadott értékét látom a tanulmánynak Fontos az, hogy tudjuk, hogy mik azok a problémák, amelyek továbbra is problémák, és hol voltak javulások, hol voltunk sikeresek, és hol kell további erőfeszítéseket tennünk, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el az, előfinansz- az előcsatlakozás finanszírozásában, természetesen a szabályoknak megfelelően. Hat terület van, ami már megemlítésre került, és én is nagyon fontosnak tartotta, találtam ezeket a tanulmányban. Az első probléma, amire rámutattak ez az adminisztratív kapacitás. Az adminisztratív kapacitásnak a kifejlesztése hosszú távú és magas szintű politikai elkötelezettséget kíván az országoktól. Az Európai Bizottságnak is kell kötelezettséget vállalnia, illetve meg kell vizsgálnia, hogy milyen módon kell előcsatlakozási támogatást nyújtani. A tanulmány egyértelműen azt mutatja, hogy általános tanulási hiány volt, illetve az önjavítási törekvések is hiányoztak a közigazgatásból. Ezek az administratív kapacitások nem csak azért fontosak, hogy az előcsatlakozási alapokat legyen, aki kezelje, hanem azért is, hogy a saját kultúra is javuljon a tagállamokban, és a csatlakozás után ez folytatódjon. Másik fontos kérdés az pedig a monitoring, a nyomon követés. A hatékony monitoringozása az adminisztrációnak ugyancsak fontos. Ez segít a határidők, a szabályok szigorú betartásában, ez a monitoring, ez azt mutatta Románia és Bulgária esetében is, hogy nem igazán feleltek meg, és kevés volt az eredmény. Sok esetben az ágazati monitoring nyomonkövetés nem kellően hatékony eszköz, és a monitoring jelentés nagy mértékben inkább csak administratív form, formalitásként jelennek meg, nem igazi eszközként. Köszönöm még a szerzőtőfélek, hogy ahelyett, hogy kiemelte, hogy ahelyett, hogy további jelentési kötelezettségeket írtak elő probléma esetén, talán célszerűbb lett volna, hogyha kezdettől fogva a monitoring rendszert vizsgálják meg, és segítenek, hogy ezt az érintett tagállami sajátjának érezze, és ezt már öt évvel a csatlakozás előtt el lehetne kezdeni. A másik kérdés pedig az emberi erőforrás korlátai nagyon nagy volt a fluktuáció a személyi állományban, ez sok esetben komoly problémákat okozott mindkét országnak. Különböző okai voltak ennek, nyilvánvalóan az alacsony bérek, a magánszektornak a vonzereje, a munkaerő elvándorlása, kevéssé ellátott intézmények. Tehát ez a magas fluktuáció megakadályozta a jelölt országokat, hogy tovább erősítsék a kapacitásukat a monitoring, értekezés, értékelés és pénzügyi kezelés területén. És ez igaz a kohéziós és a strukturális alapra is. Azt is érdemes azért megjegyezni, hogy volt néhány, bár kevés sikertörténet is, miután a, jó, a rossz példákat számba vettük, jó azért, hogyha azt is látjuk, hogy vannak, vannak ha kevés számban is siker történetek és fontos a kohéziós és alapnak a bevezetése különböző projektek szisztematikus megközelítéssel kerültek kezelésre a reformok bevezetése érdekében, és ezek stratégiai tervezés, programbaiktatás, projektmenedzsmentben sikereket hoztak. A levonható tanulságok az intéz 2006-ban beindított eszközök jelentős stratégiai ö, tanulságokra vezettek. Az ellenőrzési menedzsment kritériumok nem igazán igazodnak a kohéziós és strukturális alapok elírásaihoz. Sok esetben nem megfelelően tükröződtek az irányítási és ellenőrzési rendszerek másik fontos, érdekes aspektus, amivel befejezte hozzászólását, hogy túlzottan sok követelményt támasztottak. Ez is egy nagyon érdekes eredmény, hogy a jelentési kötelezettségben a minőség és a mennyiség arányban kell, hogy legyen. És előfordul, hogy a bizottság inkább arra törekszik, hogy látnak egy, hiányosságot, akkor további dokumentumokat kérnek, ami administratív terhet jelent, holott, és nem oldja meg az alapul fekvő problémát. Ezért fontos megegyezni, hogy a bizottsági követelmények is egyes esetekben problémát jelenthetnek és túlterhelhetik a tagállam vagy a jelölt államnak az adminisztrációját. Még egy záró észrevétel, ne kritikának tekintsék, de esetleg jobban ki lehetett volna fejteni részletesebben az úgynevezett komparatív elemzést a két ország és a más országok vonatkozásában, a előcsatlakozási folyamatra vonatkozóan, és na, erősebb lenne akkor ez az elemzés, hogyha tovább részletesebb elemzéseink lennének. Van itt egy a 33-as oldalon, ahol a benchmarkokról beszélnek, Románia, Bulgária és Lengyelország vonatkozásában, de nem eléggé részletes és nem ad elég információt arról, hogy ezek az adatok honnan kerültek ide, mik voltak a kiválasztott kritériumok, és a területek hogyan kerültek kiválasztásra. A két ország rosszabbul ö, teljesített, és van egy másik, amelyik jobban. Ennyi derül ki belőle. Tehát ö, talán ö, gazdagította volna a tanulmányt, ha lenne összehasonlítás. És az utolsó Horvátország és Izland, amelyik ugyancsak része kellene, hogy legyen az összehasonlító tanulmánynak, számomra nem tűnik ez igazi összehasonlításnak, hanem inkább egy ilyen féloldalas vagy oldalas elemzés az izlandi helyzetnek, és Horvátországot külön kezeli, de nem igazán hasonlítja őket össze azzal a két országgal, amelyek a tanulmány tárgyát képezték. De összességében szeretnék gratulálni az elvégzett munkához, és köszönöm szépen, amit végeztek. Eh, de Köszönöm szépen. Még ketten jelentkeztek szólásra. Balcsitis úr, majd Gressle asszony, és aztán pedig a bizottság képviselője. Balcsitis úr, tessék. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomi ir, manau, savalaikė informacija. Kalb... Nagyon érdekes és jó időben adott információt kaptunk, mikor arról beszélünk, hogy a tapasztalatok mit jelentenek. Ivanova kollégánk is elmondta, hogy mindennek, mindennek itt van a helye, sok tagállam tapaszt, szerzett tapasztalatokat ennek a körében, Bulgária és Románia előtt, és náluk is felmerültek ugyanezek a problémák. A problémák egy részét itt a diákon is felfedezhettük. Néhány hónappal ezelőtt, vagy talán egy, hónap, egy évvel ezelőtt is azt mondtam, és ezt a mai napig fenntartom, hogy most már le kéne végre vonni a tanulságokat is a tapasztalatainkból, és a tanulmány szerzője úgy vélte, hogy talán túl sok célt tűztünk ki, túl sok megvalósítandó célunk volt. Különösen az összehasonlító tanulmányból derül ez ki. Én emlékszem, hogy nálunk is az volt, hogy minden miniszter megpróbált az Európai Uniós forrásokból minél, mag, minél nagyobb részt lefölözni, és tulajdonképpen ez volt a lényege a munkájuknak, anélkül, hogy különben ö, alaposan megtekintették volna, hogy a forrásokat milyen körülmények között és milyen hatékonysággal fogják meg felhasználni. Ezek azok a problémák, amelyeket a jövőre nézve is meg kell próbálnunk kezelni. Az emberi forrás, erőforrás kérdése nagyon fontos, tehát hogy azok, akik a rendszereket megteremtik és aztán ellenőrzik, valóban jól képzettek legyenek, legyenek tapasztalataik, és így tudjanak dolgozni. Ezeket az embereket gyakran kereskedelmi bankok, illetve magánvállalatok veszik föl, és a problémák meg fognak maradni, amíg nem, végz, nem, nem teszünk ezzel kapcsolatban változtatást. A bizottság tisztviselői és a tagállamok közötti kommunikáció hiányosságaira is fölhívták a figyelmünket, ezzel ellen is kell valamit tennünk majd a jövőben azt hiszem, hogy a bizottságnak azon tisztviselői, akik felelősek, nem a források felhasználásáért, hanem a rendszerek megalkotásáért, egyszerűen nem érdekeltek a jelenlegi rendszer megváltoztatásában. A források felhasználásáért felelős tagállamok ugyanis a forrás felhasználás hatékonyságán belül nagyon nagy hiányosságokkal küzdenek és különösen azzal egy, e, értek egyet, ami az utolsó dián volt látható, hogy meg kell próbálni tanulnunk a, a hibáinkból. Látjuk, hogy az első kör, bővítési körben résztvevő országoknak nagyon sok tapasztalata van ezzel kapcsolatban, és ezre alapulva, erre támaszkodva politikailag kevésbé bonyolult és adminisztrációs szempontból is egyszerű rendszereket kellene felállítanunk, és ezekért felelősséget is kell vállalnunk. Lesznek majd új választások, jönnek majd új emberek, akik majd nem fogják érteni az Európai Unió követelményeit, ezért az európai intézmények feladata az, hogy a jövőben sokkal nagyobb felelősséget vállaljanak, illetve sokkal világosabban játszák a szerepüket ezekben a témákban, és hogy e- ezzel a bizottságnak és a tagállamoknak is megkönnyítsék a munkáját. Köszönöm szépen, Greszlasszony a szó. Nos, érdekesnek találom a tanulmányt. Köszönetet szeretnék mondani igen, vannak a tanulmány készítési, készítése miatt. Azt hiszem, hogy ez egy szép dolog. Mindannyian többet kellene, hogy tanuljunk abból, amit teszünk. Én is bizonyosan tudok ebből tanulni, és elismerem, hogy a, az előadásra nem figyeltem annyira, mert még más dolgokkal foglalkoztam. Itt nézem ezeket a táblázatokat, néhány szint látok itt, és szeretném, hogyha a színek jelentését pontosan megismerhetném. Aztán PL rövidítés egyes helyeken Lengyelországot, máshol PO rövidítést akarja ugyanezt az országot, tehát jó lenne, hogyha egységes lenne a rövidítések alkalmazása mert mindig lehetnek olyan emberek, mint én, akiket ezek a rövidítések félrevezetnek. Aztán még kérdések. Mindkét ö, tagállamnak ö, nehézségeik vannak, különösen szegény országokról van szó. Van egy ö, ellenőrzési mechanizmus, és hogyan vált be ez a mechanizmus önök szerint? Tehát van egy állandó siker, illetve milyen tanulságokat vonulha, vonhatunk ebből le, Hogyha ezzel nem foglalkoztak, akkor ezt is természetesen tudomásul tudom venni. Aztán, amit mondott arról a kérdésről, hogy az helyi igazgatás hogyan alkalmaz az európai jogot. A helyi igazgatás mindig fél az európai szabályoktól, az európai adminisztrációtól, tehát itt tagállami szabályok érvényesülnek az európai szabályokhoz képest, mert mindig mindent helyesen akarnak csinálni. Na most kérdés, hogy mit tudunk ezen jelenségek ellen tenni? Az én tagállamom alapító ország az Európai Uniónak, Na most, hogyha mindezt Bulgáriában és Romániában állapítjuk meg, tehát az újaknál, akkor félek, hogy nagy problémáink lesznek. Aztán itt van még egy kérdés, a tapasztalatok szisztematikus nyilvántartásba vétele, gyűjtése. Mit javasolnak, mit lehetne tenni, hogyan lehetne ezeket a tapasztalatokat rendszeres formában, szisztematikusan összegyűjteni. Ez egy kérdés az Európai Bizottsághoz is, hiszen azt hiszem, hogy elsősorban ez az ő feladatuk lesz majd. Köszönöm szépen. Uh, nem vagyok egészen biztos abban, hogy teljes mértékben megértettem a kérdéseket. Először is a táblázatot illetően és a színeket. Én azt hiszem, hogy megpróbáltam a 30. oldalon megmagyarázni, hogy mi, melyik szint mit, mi, mit jelent. Itt van leírva, hogy a szürke például azt jelenti, hogy nincsenek problémák, a az évenkénti jelentésekben, és az utolsó, utolsó oszlop a számbevőszéket jelenti, a sárga a, azt jelenti, hogyha egy-két éves jelentésben, az narancssárga az, hogyha három-négyben, az piros pedig azt jelenti, hogy mind az öt jelentésben megjelentek problémák elnök közbeszól. Elnézést kérek, nem akarom megszakítani önt. Nagyon örülök, hogy közvetlenül válaszol Greszlasszony kérdéseire, de a bizottságnak is voltak megjegyzései, például vannak az agri, a mezőgazdaság, illetve a bővítési főigazgatóságtól is itt képviselők. Szeretném tehát, hogyha először meg lehetne adni nekik a szót, és aztán majd meg tudja válaszolni az összes kérdést. Tessék, uram, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. A regionális politikai főigazgatóság képviselője vagyok. A foglalkoztatási főigazgatósággal együtt kezeljük a strukturális és kohéziós alapokat Romániában és Bulgáriában, és felelősek vagyunk az előcsatlakozási eszközért is. Összességében osztjuk nagy mértékben a végkövetkeztetéseket és ajánlásokat a jelentésben, beleértve bizonyos kritikus megjegyzéseket a bizottság szolgálataival szemben, ezeket el kell fogadnunk. Szeretném elmondani, hogy a jelentés főként a három eszközből egyre koncentrál, mégpedig a felprogramra. Két másik előcsatlakozási eszköz is volt, az ISPRA, amely ilyet azért hoztak létre, hogy az kohéziós alapot előkészítsék, ez egyfajta előképe a kohéziós alapnak, és a SAPARD eszköz a regionális fejlesztés előkészítése érdekében. Tehát ez kicsit korlátozott, hogy csak egyet veszünk ebből a három eszközből, mikor a másik két eszköz közvetlen előkészítése volt a kohéziós és a struktúrás alapoknak a későbbiekben. Igaz, elnök úr, levontuk a tanulságokat a múltbeli rossz tanulság a tapasztalatokból, és a jelenlegi előcsatlakozási eszköz, az IPA öt komponenssel rendelkezik, abból három vagy négy közvetlenül tehát a hármas és a négyes és az ötös komponens közvetlenül előkészíti azokat az eszközöket, amelyeket aztán majd a csatlakozás után használnak. Ugyanazt a struktúrát, ugyanazokat a szabályokat használjuk, ugyanazt a dolgot teszünk, ki, tesszük kicsiben, mint ami majd nagyban történni fog a csatlakozást követően. Néhány dolog, amit szeretnék még kiemelni, elnök úr. Az előcsatlakozások előcsatlakozás során segíteni akarjuk a tagjelölt országokat, hogy a gyakorlatban sajátítsák el learning by do, do ezeket a ö, dolgokat. Tehát megpróbálunk projekteket készíteni, még akkor is, hogyha a projektek nem voltak teljes mértékben tökéletesek, vagy nem hajtották őket végre, akkor is megpróbálunk projekteket készíteni, hogy gyakorlatban kísérletezzünk ezekkel az országokkal, hogy mivel majd rájuk a csatlakozás után. Ö, Elnök úr, két-három dolog Romániával, Bulgáriával kapcsolatban, hiszen most foglalkozunk nagyon fontos pénzek kezelésével Romániában és Bulgáriában. El kell mondanom, hogy ezen országok közül egy Európai Uniós támogatásokat kapott bőkezűeket, nagymértékűeket, 6-7-szer annyit, mint amennyit el, mint amennyit kaphatott volna az ország az előcsatlakozás keretében. Tehát még akkor is, hogyha administratív kapacitásaik vannak, az egyik napról a másikra nagyon sok mértékű, nagyon sok pénzt kellett kezelniük, és ez nem magától értetődő, és nem megy egyik napról a másikra. Másik dolog, Románia és Bulgária még ma is súlyos administratív kapacitásbeli problémákkal küzd, súlyos kapacitásbeli problémákkal és a forrásfelhasználási arányuk jelenleg rendkívül szerény. A harmadik dolog, ami szintén nagyon fontos, az a két ország, a bővítés pillanatában, a csatlakozás pillanatában konfrontálódott a közösségi vívmányokkal. Az egyik napról a másikra az összes közösségi jogszabályt alkalmazni kellett az olyan érzékeny területeken is, mint a közbeszerzés, vagy az állami támogatások, vagy a környezetvédelmi jogszabályok. Tehát olyan területeken, ahol több száz irányelv van, amelyeket végre kell hajtani, és nem csupán központi állami szinten, hanem helyi regionális szinten úgy szintén, tehát mindenhol a polgármesterek, az önkormányzatok és a többi ilyen feladattal szembesültek. Ez nagyon nagy kihívás minden új tagállam számára, de amint korlátozott administratív kapacitások lépnek fel, akkor ez néha drámai méreteket ölthet ez a probléma. És egy utolsó dolog, amely jellemzi talán ezt a két tagállamot, hogy itt-ott még vannak irányítási problémák és a jó kezeléssel összefüggő problémák, amint kialakulnak jó kapacitások központi szinten, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan az önkormányzatok szintjén is megvalósul ez, akiknek a, a saját projekteiket kell megvalósítaniuk, amikor az iskolákról beszélek, vagy víztisztító berendezésekről, vagy vízcsatornákról, ez mind az önkormányzatok felelőssége. Nos, tehát ezek a problémák, amelyekkel e két ország szembenéz, és a dolgok még nem kerültek szabályozásra, még most sem, több évvel a csatlakozás után. Két-három dolog azt illetően, amit kicsit máshogyan láttunk a jelentést kapcsán. Ami a jobb kondicionalitást illeti, amelyet kapcsolni lehet az administratív kapacitáshoz, itt van tehát az új IPA eszköz, mert az új IPA eszközben a jogalkotó, beleértve az Európai Parlamentet, alkalmazta azt a szabályt, amit N plusz 3-nak hívunk a kötelezettségvállalások tekintetében, és hogyha ezeket nem használják fel három év elteltével, akkor ezeket automatikusan kibocsátják. Tehát, hogyha valakinek nincsen a administratív kapacitás, akkor elveszíti ezeket a kötelezettségvállalásokat. A mostani tagjelölt országok már szenvednek ezektől a feltételektől, hiszen el fognak veszíteni kötelezettségvállalásokat az év vége felé. És aztán van egy másik fontos feltétel, a pénzügyi korrekció, hiszen látjuk, hogy vannak rossz kifizetések, rossz gyakorlatok az európai jog be nem tartása, és akkor pénzügyi korrekcióval élünk, azt mondjuk, hogy sajnáljuk, nem tartották tiszteletben a közösségi jogszabályokat, tehát az adott projektől megvonjuk a forrásokat. Van egy indokolt kritika a jelentéstevő részéről, azaz, hogy az Európai Bizottság szolgálatai egyre több információt kérnek folyamatosan. Ezt el kell fogadnom, ezt a kritikát, és jó magam is egyike vagyok ezen közvetett szereplőknek. De, elnök úr, mihelyt egy projektnél nincs megvalósíthatóság egy tanulmány, vagy nincs környezeti hatástanulmány, vagy nincs költséghatékonyság tanulmány, akkor mit is akarnak? Sajnos ezen szempontokat illetően ki kell egészíteni, egészíteni a dokumentációt. Tehát fogadják el a kiegészítő információra irányuló kérelmeket, hogyha a projektet nem készítették el megfelelően, és fontos szempontok hiányoznak a megvalósítás előtt. És az utolsó pont az emberi erőforrások. Ez alapvető. A szerző azt mondja, hogy igen, a magasabb jövedelmek ezek nem jelentenek megoldást, de elnök úr, hogyha képzéseket tartottunk az előcsatlakozás előtt, ismételtük ezeket, és aztán a csatlakozás után is eljöttek, és csak az újak jöttek, akik még nem tudnak semmit erről a területről, mit is tehetünk. Tehát évek alatt kiképeztük új személyzetet, és aztán mindig újra kezdjük ezt ösztönöztük a az országokat, a tagállamokat, hogy növeljék a béreket, hogy legyenek vonzó bérek azok szemére, akik kezelik ezeket az alapokat, hogy láthassák, hogy ez egy stabil dolog, és hogy a projekteket végigvigyék egy megfelelő minőségben. Ezek tehát olyan szempontok, ahol nem osztom teljes mértékben a szerző véleményét. Elnök úr, nem tudom, hogy tolerálja, hogy megadom a szót a bővítési főigazgatóság részéről itt jelenlévő kollégámnak, aki inkább technikai problémákkal fog foglalkozni a FAR program tekintetében. Nagyon szívesen megadom a szót, Andreus úr, öné a szó. Thank you, thank you very much. Eh, Köszönöm szépen. És igen, a bővítési főigazgatóságon mi örültünk ennek a tanulmánynak, mindig fontos, hogy figyelembe vegyük a véleményeket. Talán jobban örültünk volna, hogyha több alkalmunk lett volna beszélni azokkal, akik ezt a tanulmányt elkészítették, például a tervezetet, az értékelést, és hogyha jobban részletesebben megvithatott tudtuk volna részleteket a tanulmány készítése során. Mindenképpen nagyon figyelemre méltó ez a tanulmány, és nagyon örülünk, hogy ez elkészült. Egy konkrét kérdéssel szeretnék foglalkozni, a kedvezményezetek administratív kapacitása. Igen, ez az Akival kapcsolatos kérdés. E tekintetben az ISPA eszközt nagyon fontosnak kell tekinteni, és le kell vonni a konzekvenciákat. Az egyes komponens különösen nagyon figyelemre méltó tekintetben, és a program készítésünkben ezt figyelembe vettük, illetve a tapasztalatokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mi értékelésünkben ezt példának vesszük, és megpróbáljuk megnézni, hogy mi történik a jelenlegi kedvezményezetekkel, és ez mindenféle programdokumentumban ben van a eh, DG Enlargementnál, a bővítési főgazgatóságnál is, de megtanultuk más eh, kedvezményezettektől is, illetve a korábbi bővítésektől is, hogy mik a gondok. Szeretném eh, azzal befejezni, hogy elmondjam, hogy a közigazgatási reform kérdésével specifikus tanulmányokat is végeztünk, mert ez rendkívül bonyolult. A bérkérdés is eh, érdekes, de természetesen ennél többről van szó, mert maga a karrier lehetőség is nagyon fontos az érintettek számára. Ezt eh, megvitattuk a kormányzati képviselőkkel, és a bővítési főigazgatóság erről szokott tárgyalni a kedvezményezetekkel. L'argument de la commission, Bizottság esetleg még, hogyha már úgyis ott a szó, nem? Mégsem? A Gressle asszony még egy kérdést szeretne? Nagyon tetszett, amit a regionális főigazgatóságbeli kolléga mondott, hiszen a látogató csoportoknak ugyanígy tanítjuk meg, hogy mit jelent EU tagnak lenni. Éppen ezért lenne egy kérdése, mégpedig az európai jog alkalmazásával kapcsolatban. Ezt már tudjuk, ezt ismerjük, ezt a helyzetet, hogy ez így van, és azt is tudjuk, hogy Románia és Bulgária tulajdonképpen több idővel rendelkezett, mint a többi tagállam, hiszen 2004-ben már elkezdték ezt a, illetve 2004-ben csatlakozott tagállamokkal elkezdték ezt a folyamatot. Kérdés az, hogy miért vannak ott nagyobb problémák, és mit tettek annak érdekében, hogy ezeket a problémákat valamilyen módon megoldják. És most a jegyzőkönyvbe szeretném adni, hogy elkötelezettség van az illetékes bizottsági képviselők, tisztviselők részéről, és ezt nem lehet kétségbe vonni, de mindenképpen többet kell tudnunk arról, hogy most mit is tegyünk. És azt is szerettem volna megtudni, hogy mi a helyzet a mechanizmussal. Tehát ezzel a verification mechanizmussal, ezt hogyan értékelő a bizottság, és a mechanizmust hogyan lehet alkalmazni majd a jövőbeli csatlakozó országokra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. A bizottság tud válaszolni az utolsó kérdésre? Megadom ennek a szót, de, aztán, de talán Ekelman úrnak előbb azt kommentálva, amit az imént hallott. Nagyon röviden, csak mert néhány perc múlva el kell mennem. Tehát néhány dologra reagálnék. Csak az ellenőrzési mechanizmus úgy gondolom, hogy kifejezetten azt kérték tőlünk, hogy ezzel a résszel ne foglalkozzunk, ezért nem foglalkozik ezzel a kérdéssel a jelentés, illetve a tanulmány, ami a régió főigazgatóság észrevételét illeti, a jelentés, ahogy jól is mondta, főként a fára terjed ki, de nem kizárólag. Tehát figyelembe vettük azokat az észrevételeket is, amelyeket a bizottsági munkatársak és más érintett felek tettek a szapárral, az iszpával és más programokkal kapcsolatban bizonyos mértékig összpontosítani kellett a figyelmünket specifikus területekre annak érdekében, hogy egy kicsit mélyebbre tudjunk ásni. Ezért egyes területeken mélyebbre hatoltunk, másod pedig nagyon átfogó, széles megközelítést alkalmaztunk. Ami a csinálva, tanulva, tanulni megoldást jelenti. Több érintett a bizottsági munkatársak is azt mondták, hogy valójában a nagyon jelentős részvétele a bizottsági munkatársaknak a projektmenedzsmentben, ha nem is hivatalos, hogy formális módon. A két jelölt ország talán nem rendelkezett olyan tapasztalatokkal, hogy hogyan is kell a munka közben végzett tanulást megoldani. Tehát nem mindig sikerült olyan mértékben elsajátítani az új ismereteket, mint ahogy ezt vártuk, és a projekt elbukott volna, miközben hát olyannak nem szabad lennie, hogy elbukjon egy-egy projekt, de voltak olyanok, amelyek mondjuk nem értek be teljesen. Ami a helyi administratív kapacitásokat illeti, úgy gondolom, hogy erre kitértünk, a jelentés a tanulmányban. Természetesen nem volt lehetőség nagyon nagy méreható részletekbe menni, ami az információhoz való hozzáférést, illet, illetve a túl sok információ kérést, ez egy általános észrevétel, és inkább a monitorozásra vonatkozik az előcsatlakozási fázis végén bizonyos monitoringok nem kellően kerültek elvégzésre, és ezért a bizottság további információkat kért, annélkül, hogy a tényleges problémát megoldották volna. Ami a bérek kérdését illeti, azt hiszem, hogy ez nagyon jól tükrözi a különböző érintett véleményét. Itt nem személyes véleményeket írtunk le, hanem azt írtuk le, amit az emberektől hallottunk, és miket, amit megbeszéltek velünk volt olyan visszajelzés a bizottsági szolgálatoktól, legalábbis egy részüktől, és és a két ország tagállami képviselőitől is, hogy a bérek vagy a magas bérek nem feltétlenül oldják meg tartósan a problémát. De itt a rövid távú szükségletek, ugye az volt, hogy megfelelő a pénzeszközöket kell kezelni, és megfelelően, és utána hosszú távon pedig az a fontos, hogy a megfelelő kapacitások az adott közigazgatási részlegnél meglegyenek ami pedig a bővítési főigazgatás, főigazgatóság észrevételeit illeti, sajnálom, de ön úgy érezte, hogy nem volt igazán alkalmuk megvitatni ezeket a kérdéseket velünk, vagy elmondani a véleményüket. A, voltak pedig megbeszéléseink, több is, több képviselővel a bővítési főigazgatóságról én személy szerint kértem e, egy vagy két ilyen összejövetelt, egyet valóban végül lemondtak, de nagyon örültem volna, hogyha további munkatársakkal sikerült találkoznunk. Ami a jelentés tervezetet illeti, és a az, hogy ki kapja meg a jelentést, az nem tőlünk függött. Tehát mi elkészítettük az anyagot, de nem mi voltunk az anyagnak a tulajdonosai. Tehát az, hogy ki kapta meg, kihez jutott el, ahhoz nekünk tulajdonképpen semmi közünk, vagy semmilyen ráhatásunk arra nem volt. Megpróbáltam legjobb tudásom szerint válaszolni a a kérdésekre, de most attól tartok, hogy muszáj mennem, mert megy a repülőm. Hát igen, hagyjuk is, hogy elmenjen. Köszönjük szépen a hozzájárulást, a tanulmányt és a véleményeket, és bizonyosan találkozunk még Ivanova jelentéstevővel is. A bizottság kitérhet esetleg Kreszle asszony kérdéseire. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez valóban érdekes kérdés Graszle asszony részéről az európai jogra vonatkozóan, és arra, hogy miért vesz időt, miért vesz ennyi időt igénybe, hogy az európai jog egy új tagállamban működjön. Az előcsatlakozási szakaszban a jogterületén megváltoztak a szabályok a, tag, a tagjelölt államokban addig, amíg ezek meg nem felelnek az európai jognak. Ez az előkészítő szakasz Természetesen ez alatt is készítünk néhány projektet, de ez nem áll funkcionális kapcsolatban a jog megváltozásával az összes ágazatban, és néhány példa a közbeszerzés, a jog például a környezet területén, vagy az állami támogatásokra vonatkozó jog. Tehát az országnak fokozatosan ki kell igazítania, módosítania kell jogát és szabályait. De a ö, nemzeti parlament által elfogadott jogot nem fogja minden önkormányzat vagy ö, ö, polgármester alkalmazni. Tehát teljesen más az, hogy van-e megfelelő az európai jognak megfelelő nemzeti joganyag, és aztán ezt a joganyagot alkalmazni is kell. Ö, és ott vannak a nagy problémák, például a közbeszerzés területén, vagy a környezetvédelmi jog területén, mert a szerződő hatóságok, amelyeknek meg kell valósítani a projektet, vagy nem ismerik a saját nemzeti jogukat, mert az éppen akkor változott meg, és még nem barátkoztak meg az új jogszabályokkal, vagy pedig jobban szeretik a korábbi jogszabályokat, mert azok talán egy kicsit rugalmasabbak voltak a saját nemzeti költségvetésük tekintetében. Azt hiszem, hogy ez egy igazi probléma, és ismétlem, hogyha erős igazgatási kapacitások vannak, akkor nyilvánvaló, hogy ez jól működik. Nem tudom, hogy egy nap Izland EU taggá válik -e, de ott nem lesznek meg haladhatatlan problémák. Mm, az igazgatási kapacitások problémája még fokozza a jog alkalmazásának nehézségeit. Csak egy kis dolog még, elnök úr, hogyha meg is megengedi a bérekkel kapcsolatban. Igaz, hogy a bónuszok pri, uh, különböző juttatások biztosítása a tisztviselők részére nem túlságosan egyenlő egy nemzeti adminisztrációban, és nem felel meg a tisztviselők jogállásról szóló dokumentumnak egy tagállamban, tehát ez nem könnyű dolog. Az első dolog, amit megpróbálunk elérni, az, hogy legyenek vonzóak a bérek, hogy az emberek ne változtassanak munkahelyet hat havonta. Mert hogyha hat havonta változik az adminisztráció állománya, akkor nem lehet jó munkát végezni tehát hogy csak válaszoljak a kérdésre. A bővítésbeli kollégám esetében ott mindenképpen jó lett volna csak annyit, hogy elolvassuk a jelentés tervezetet, hogy az anyagi kijelentésekre tudjunk válaszolni. Persze van joguk a bizottság szolgálatait kritizálni, csak egy információ, van itt egy szép táblázat az előrehaladásokról 2009 végén a struktúrális alapokat illetően valamennyi tagállamban. 2009-ben a tagállamok nagy részében nem fizettük ki csak az automatikus előlegeket, amelyet minden országnak kifizetünk 2007, 2008, 2009-ben fokozatosan ezeket az előlegeket kifizettük hogyha Hollandia csak egy adott százalékot kap, ez azért van, mert ez egy virágzó ország, és a szabály ezt a százalékot engedélyezi. Románia 10 százalékot kapott, de itt még ezzel nem valósítottak meg semmit a helyszínen. Tehát meg kell nézni, hogy mit fizettek ki az adó, ezekben az országokban a valóban végrehajtott projektek visszatérítésére, és Románia és Bulgária e tekintetben nagyon messze van a többi országoktól a strukturális alapok felhasználását, illetően 2011-ben. Elnök úr, elnézést, hogy ilyen sok időt vettem igénybe. Elnök, én adtam meg önnek a szót, és ön részletesen válaszolt azokra a kérdésekre, amiket Kressler asszony tett fel, ezért köszönetet mondok. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk, és most még 14 perc időnk van. 40 ehm, perc. Most pedig áttérünk a 8-as és a 9-es napirendi pontokra a CEPOL és a tárgyában. Matakis úr nem tud jelen lenni, de Jens Geyer helyettesíti őt az SND frakció részéről, és azt javasolja, hogy a 8-as és 9-es pontokat együtt tárgyaljuk. És akkor a CEPOL képviselőjével és az EMEA képviselőjével is eszmét cserélhetünk. Gájer kolléga, tessék! Köszönöm szépen, Bárt Örülök az intenzív vitának ingével. Juta is itt van, tehát valóban van időnk, hogy az ügynökség képviselőivel eszmét cseréljünk. De hát most már szerda délután van, és akkor mindig így van ez az utolsó szakbizottsági héten, hogy ilyen kevesen vagyunk. Nos, Stavrakakis urat szeretném kimenteni távolétem miatt. Szívesen átvettem a feladatot az S&D frakció nevében, hogy a még itt maradt kollégáknak bemutassam, hogy meddig jutott a döntésünk az ügynökség mentesítését illetően. Üdvözlöm az EMA igazgatóját, akit már láttam, és a CEPOL igazgató helyettesét, akinek, jele, akinek jelenlétét jelezték nekem, de nem tudom, hogy ki ő. Remélem, hogy üdvözlésem nem hula semmibe, tehát itt van, és üdvözlöm a számvevőszék illetékes képviselőjét Ossi urat, és a jelent jelentéstevő nevében szeretnék az önök közreműködéséért köszönetet mondani. Szeretnék utalni arra, hogy különböző okokból a normális mentesítési eljárásnál az EMEA és a CEPOL vonatkozásában az volt a vélemény, hogy még nem tudjuk megadni a mentesítést, néhány további információra és háttérinformációra van szükségünk, ezekre várunk. A két ügynökség esetében az volt a kérdés, hogy miért nem tudjuk megadni azonnal a mentesítéseket, az ügynökségek esetében az előrelépések különbözőek voltak, ahogyan Stavrakakis kolléga ezt részemre továbbította. Az Európai Gyógyszerügynökséggel kezdeném. Az EMEA a szakbizottságban már több dokumentumot átadott. Ide tartozik az igazgató tanácsal kapcsolatos dokumentum, a mentesítés elhalasztásra vonatkozó információk, és azokra a kérdésekre a válaszok, amelyeket az ML-nak feltettünk 2010. augusztusában. Aztán itt fel van az is sorolva, hogy az EMEA milyen erőfeszítéseket tett a 2009-es mentesítés elhalasztásával kapcsolatosan. Itt felül kell vizsgálni a fennálló eljárás hatékonyságát, az érdekkonfliktusokat az alkalmazott szakértők vonatkozásában. Itt a jelentéstevő több információt kívánt a Benflurex esettel kapcsolatosan, a szakértők függetlenségével kapcsolatosan, és egy időterv is kívánatos lett volna a cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan, hogy a gyengességeket a közbeszerzési eljárásban ez az ügynökség le tudja küzdeni. A CEPOL-nál más kritikus pontok adódtak, azon kérdésre vonatkozóan is, hogy a, mint a 2010-es mentesítéssel kapcsolatban a CEPOL időben válaszolt, a dokumentumok megerősítik az előrelépéseket az új igazgatással kapcsolatosan, azt is megerősítik, hogy helyes lépések történtek, hogy a mentesítési jelentés követeléseit a CEPOL végrehajtsa, a 2010-2014-es többéves tervre nem szeretnék kitérni, a parlament követeléseit meg megfelelően kezelték, megfelelő célkitűzéseket tartalmaz ez a több éves terv. Ezen mérföldkövek végrehajtása jelentős előrelépést könyvelhetett el, és kielégítően zajlik a jelentéstevő szerint. Személyesen, de a jelentéstevő megbízásából is szeretnék külön köszönetet mondani a szemvevőszéknek, amely kérésünkre megvizsgálta a több éves terv végrehajtását. Örülök az Európai Számvevőszék megjegyzésének, az ügynökségek képviselői megjegyzésének, valamint már előre várom a kollégák, a, a két kolléga, akik még itt vannak, megjegy, kérdéseit, amelyekre talán nem tudok majd teljes mértékben kitérni, nem tudok annyira kimeríten válaszolni, majd ezekre a kérdésekre ahogyan ezt Stavrak, aki szúr meg tudta volna tenni, és aztán a nyári szünet után további információkat fogunk kapni. Remélem, hogy, illetve azt gondolom, hogy a mentesítés jó úton halad. Um, heb... Köszönöm szépen, Jens. Azt szeretném javasolni, hogy akkor most hallgassuk meg az ügynökségek képviselőit, először is Schröder úrat az EMA-tól, aztán pedig a számvevőszék képviselőjét is. De először Ströder úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a pozitív visszajelzést. A ügynökség számára ez nagyon fontos volt. Szeretnék egy információt még hozzáadni mindehhez. Már írásban is beadtam ugyan, ugyanezeket, de az utóbbi idők fejleménye, fontos tudni az, eh, a bírálat fényében. Szeretném aláhúzni, hogy egy sor intézkedést tesztünk, tettünk, amely az ügynökség működését és irányítását célzott javítani, ugyanis az irányításra vonatkozólag is kaptunk egy sor kritikát. Ahogy tudják, most az igazgató tanácstól ajánlásokat kaptunk, kaptunk amely a miniszteri ülésen megerősítést nyert, és a struktúránkat felül fogjuk vizsgálni az igazgató tanács struktúráját és találkozójánk gyakoriságát is felül fogjuk vizsgálni, csökkenteni fogjuk, és a munkacsoportok, amelyek a eddig működtek, ezeknek az ügyét szinten nagyon kritikusan meg fogjuk tekinteni. Az ügynökség elhelyezkedésének kérdését is felvetettük, és készen vagyunk ennek a megtárgyalására is, bár ez természetesen tanácsi döntést követel meg. A, az ügynökség központi szerepét meg kell erősítenünk, és a bizottság szavazat jogára nézve azt úgy döntöttünk, hogy adunk nekik szavazati jogot, csak ez egy új jogi mandátumra van szükség. Azon kívül meg, megegyeztünk abban, hogy a CEPOL teljes működése egy, egy értékelésnek lesz alávetve, és megpróbáljuk az üzleti, működés üzleti részét is a jövőben fejleszteni. Köszönöm szépen a szót, és szívesen válaszolok az esetleg felmerülő kérdésekre. Az MEA-tól Pot úrnak adom meg most a szót. Tisztelt elnök úr, jelentéstevő úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, amiért megint eljöhettem a márciusi utóbbi találkozónk után, hogy a mentesítési folyamattal kapcsolatban szólhassak. Május 10-én az Európai Parlament úgy döntött, hogy elhalasztja az a mi intézményükre vonatkozó mentesítés megadását. Biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon komolyan vettük a parlament jelentését Azóta nagyon sok olyan intézkedést fogadtunk el, amely a stratégia megváltoztatására vonatkozik. Minden változtatást elindítottunk, és ezzel kapcsolatban egy dokumentumot is küldtünk az Európai Parlamentnek júniusban. Nem fogom részletesen elmagyarázni az intézkedések tartalmát, csak a legfontosabbakat fogom kiemelni. Először is a közbeszerzési folyamattal, közbeszerzési eljárással kapcsolatban ahol szükség volt hosszú távú változtatásokra, ezt már megváltoztattuk, a közép és hosszú távú tervezési eljárásokat bevezettük, megerősítettük az ellenőrzést, illetve fejlesztettük az állomány oktatását. Minden szerződést ellenőriznek a jogi, ellenőriz a jogi szolgálat, és minden, minden kifizetési eljárást is felülvizsgáltunk, és egy automatikus adatfeldolgozó rendszert vezettünk be, amelynek segítségével nagyon könnyű a kifizetések ellenőrzése. A dokumentációs, illetve archívum rendszerünket is frissítettük, és a költségvetésnek a jelenlegi rendszerre való hatásáról pedig szintén megpróbáltuk a kifizetési periódusokkal kapcsolatos tanulságokat levonni. A kifejezés, kifizetések a, a, ugyanakkor sokszor um, angol fontban történnek, és az angol font valutakénti fluktuációja fenyegeti a mi kifizetéseinknek a biztonságát, ezért ezekkel kapcsolatban intézkedéseket kellett tennünk. Ugyanakkor az átcsoportosításokról azt tudja mondani a szem, számvevőszék, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezeken javítsuk, de azt nem tudjuk, nem tudom száz százalékig garantálni, hogy az EMEA által használt rendszer nem, követeleme, nem fog megkövetelni ö, nagyszámú átcsoportosítást. Tehát azt kérem, hogy a számbevőszék legyen hajlandó kétoldalú tárgyalásokat folytatni erről. A egy másik olyan kérdés, amely nagyon fontos, és amely miatt az Európai Parlament mindig bírál minket, ez az összeférhetetlenség kérdése. Az összeférhetetlenség általában nagyon komplex téma. Nagyon ritka, hogy egy, egy, egyetlen egy szabályrendszer meg tudja e, előzni az összeférhetetlenséget, hiszen ez nagyon komplex kérdés. Nagyon hosszú évek óta van, létezik nálunk ez a probléma, és van erre megoldásunk, viszont nem mindig tökéletes a megoldás. Egy az összeférhetetlenség személyekre, illetve eljárásokra is vonatkozik, különösen a Benfruex kérdés, amely az ez, ez évi problémát képezte, nagyon fontos ö, számunkra. Hat éve, hat-hét éve dolgozunk azon, hogy megoldjuk a problémát, és különösen a, az eljárások terén próbáltuk meg nagyon gondosan elérni a szegregációt, illetve a, a kortási ellenőrzés rendszer bevezetését, és minden szakértőnket megpróbáljuk további külső ellenőrzésnek alávetni, és az eljárásokat ugyanígy, és a, a az, az alkalmazotti állományról azt tudom elmondani, hogy négy különböző alkalmazotti csoport van, benn nálunk dolgozó alkalmazottak, tudományos alkalmazottak, egy hálózatból kerülnek ki a legtöbb bizottságunk tudományosan dolgozó tagjai, aztán az igazgató tanács, illetve egy nagyon nagy széleskörű gazdasági szakértők, akikkel együtt működünk. Ők tulajdonképpen a tagállamukból működnünk, működnek velünk együtt, és ez a négy kategória adja a munkatársainknak az összességét. Nagyon nehéz itt elkerülni az összeférhetetlenséget. Volt egy sor olyan szakértő, akik, akikkel nem működünk többé együtt, mivel az iparban fizetett, vála fizetett állást vállalt, és aki ped, akinek pedig részvényei vagy holdingjai voltak, azokat felszólítottuk arra, hogy adják el ezeket annak érdekében, hogy folytathassák velünk az együttműködést. Ezen kívül ö, mindenki, aki az ügynökségkel együttműködik, kötelező jelleggel be kell, hogy adjon egy, egy átvilágítási jelentést, az összeférhetetlenség tisztázása, illetve kizárására, és ezek, ezek majd jövő évtől már nyilvánosak is lesznek. Ami a szürke zónát ért, illeti, tehát az olyan szakértőket, akik ugyan velünk dolgoznak, de soha nem találkozunk velük, mert nem hely, helyileg nem itt vannak, azt tudom mondani, hogy 49 regisztrációs ügynökséggel működünk együtt, és különböző egyetértési nyilatkozatokat készítünk mind, mindegyik ügynökséggel, és ezek igen kemény követelményeket állítanak föl a tagállami szinten. Úgyhogy ez teljesen egyértelmű, hölgyeim és uraim 49 ügynökség van, és nagyon nagy előrelépés az, hogy hogyha nagyon nagy előrelépés jelentene, hogyha mindegyikre vonatkozó egységes szabályokat tudnánk felállítani. De minden esetre olyan rendszert tudtunk felállítani, amely egész Európára vonatkozólag követelményeket és útmutatásokat, útmutatásokat ad, ez tulajdonképpen nagyon nagy pozitív dolog, viszont az a negatív oldala mindennek, hogy a szakértők a rendszerünk igen szig, nagy szigorúsága és stabilitása miatt a leginkább élenjáró területekről vissza kell, hogy húzódjanak. A legfejlettebb kormányok nem alkalmazzák még a saját iparukban dolgozó saját szakértőikre sem ezeket a szigorú követelményeket. Legtöbb országban a high-tech ipar az üzleti élet és a tudományos élet résztvevői között biztosítja a, a az együttműködés, és nekünk pedig problémát okoz az, hogy az ilyen szinten dolgozó, igen jól képzett szakértőkkel meg tudjuk teremteni az együttműködést. Nem akarok panaszkodni, csak egyszerűen arról van szó, hogy tényleg nehézségek állnak előttünk ezek miatt a dolgok miatt. Minden esetre mindent megtettünk, amit tőlünk telik, annak érdekében, hogy az Európai Parlament által kifejezett bírálat bírálatra reagálni tudjunk, és remélem, hogy ha önök is elégedettek ezzel, akkor megadják nekünk a mentesítést. Köszönöm. Köszönöm szépen. A mentesítés megadását elhalasztottuk éppen azért, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussunk. Szerintem ez egy megfelelő gyakorlat. Mindenképpen köszönjük szépen mindezen információkat a két ügynökségnek úgy gondolom, hogy valóban előre léptünk az értékelésben, és most megadom a szót a számvevőszéknek. Um, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon örülök, hogy itt vagyok a, a számvevőszék részéről a két ügynökség felmentése kapcsán. Ahhoz, ami a Szeppolt illeti a rendőrfőiskolát, azt kérték a számvevőszéktől, hogy vizsgáljuk meg a szeppolt több éves programjának a végrehajtását. E, nagyon nagy örömmel készítettük el munkánk eredményét, és júniusban beterjesztettük a, a parlamentnek, Eh, pontosan erre a meghallgatásra. A jelentés ahogy Gáler úr is eh, hangsúlyozta, eh, lényegében pozitív, és nagyon örülök, hogy ezt így látta a jelentéskészítő is. A SZEPOL jelentős előrelépést tett a kultúra és az ellenőrzés megerősítésében, és az elszámolási rendszer is, a számviteli rendszer is javult az ügynökségnél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 még tovább lépések lesznek, és ez hivatalosan megmutatta azt is, hogy milyen eredmények vannak. Meggyőződésem, elnök úr, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság büszke lehet a munkájára, és arra, hogy mennyire odafigyelt, és milyen jól ellenőrizte a Szeppolt az elmúlt néhány évben. Remélhetőleg ez az utolsó olyan eset, hogy a Szepollal a nehéz múltjával kell foglalkoznunk ami pedig a gyógyszerügynökséget illeti, örülünk azoknak a változásoknak, amelyek a beszerzési területen történtek az gyógyszerügynökségnél. Ez volt a legfontosabb kérdés, ami 2009-ben felvetődött a számvevőszék éves auditja során. Tehát szeretnék köszönetet mondani elnök úr Galler úrnak is, és Stavrakakis úrnak is köszönetet szeretnék mondani, és hogyha vannak kérdések, akkor készen állok, hogy válaszoljak ezekre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Van-e valaki kér szót, Makevei asszony? Fianosz úr, ketten vannak eddig. Öni a szó, asszony. Nagyon szépen köszönöm. Vannak észrevételeim és kérdéseim a gyógyszerügynökséghez. Amikor elhalasztottuk a mentesítést, akkor konkrét kérdéseket vetettünk fel, és kértük, hogy konkrét dolgokat végezzen el az ügynökség. Az első az a 35-ös bekezdésben van, és én idézem, azt várjuk, hogy megfelelő akciótervet fogadjon el, hogy a beszerzési hiányosságokat orvosolja és ezt 2011. június 30-áig, tehát akciótervet, hogy a beszerzési eljárás hiányosságait kiküszöböljék. A parlament erre a kérésére nem egy akciótervet kapott, hanem csak egy listát arra, hogy miből áll a beszerzési terv. Ez egy szerződések listája, amelyeket az ügynökség kíván majd megvalósítani, de nincsen semmi arról, hogy hogyan javítanák a beszerzési eljárást. Természetesen az akciótervet is el kellett volna, hogy fogadja az igazgató tanács. A második kérdés ez pedig a 31-es bekezdésben található. A bekezdés végén azt mondjuk, kérjük az ügynökséget, hogy a belső auditálási jelentését 2007-től kezdődően juttassa el június 30-áig. Ez azt jelenti, hogy 2007, 8, 9 és 10-re vonatkozóan. Ezeket nem kaptuk meg, nem kaptunk meg ilyen jelentéseket, mindössze egy listát kaptunk az ajánlásokkal, ahogy az, aján, az ügynökség látja a jelentések alapján. Az én véleményem szerint az első be, ö, közbeszerzési tervnet végül is nem adták meg. A harmadik dolog a 26. bekezdésben ez pedig az érdekütközés, a érdekkonfliktusról szól. Azt kérdeztük, hogy hogyan alkalmazzák ezt az új politikát és az új szabályokat. Azt is megkértük, hogy adjanak egy részletes leírást, hogy ez az idővel hogyan alakult és változott. Megint csak semmit sem küldtek be nekünk, kaptunk másolatokat egy levélről, amit az ügynökség küldött ki a tagállamoknak, amiben elmagyarázta a tagállamoknak az új érdekütközéssel kapcsolatos eljárást, a tagállamnak a felelőssége, hogy biztosítsa azt, illetve ellenőrizze, hogy a szakértőnél nem áll fenn érdekütközés. Megint csak nem kaptunk választ, azaz a parlament nem kapott választ. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy alapvetően egy kétoldalas levelet küldött ki 27 tagállamnak, 27 példányban az ügynökség. És a negyedik téma, ez pedig a 23-as bekezdés. Azt kértük, hogy kapjunk tájékoztatást arról, hogy hogyan vállal foglalkoznak a Benflorex gyógyszercsoporttal a munkatársak, és hogy az érdekütközéseket ellenőrizték-e. Az ügynökség egy levelet küldött ezzel kapcsolatban, semmit a konkrét kérdésre vonatkozóan, hogy a szakértők és a munkatársak hogyan foglalkoznak ezzel, és hogy mennyiben valósul meg az ő függetlenségük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Makovei asszony. Még eh, nem eh, sikerült eh, meggyőznöm Makovej asszonyt, de akkor ön szeretne re- reagálni, öné a szó. Nem tudom, hogy mennyi időm van arra, hogy az ügynökségekről vitatkozunk. Én a Szepolra érdekel elsősorban. Ha figyelme veszük, hogy mennyi időt töltöttünk ezzel, tehát azt hiszem, hogy most megérdemlünk egy kis pihenőt, különösen azok után, amit a számvevőszék elmondott. Ha jól értettem, akkor azt mondta végül is, hogy jó munkát végeztünk, jó úton haladunk, úgyhogy hagyjuk ezt ennyiben. És akkor itt van ugye a gyógyszerügynökség. És Vatmakova asszony iránti tisztelettel azt mondanám, hogy én másképpen szavaztam, és nekem más a véleményem. Ahogy elmondtam, Kollégáim egyébként tudják, hogy elég jól ismerem az ügynökségeket, és én, mint környezetvédelmi bizottsági tag, ha megvizsgálom azt, hogy a vita milyen megoldásokat eredményezett, nagyon sok dolog van, ami szerintem már megvizsgálásra került, megvitatásra került a Környezetvédelmi Bizottságban, és ezt követjük is, sőt, végkövetkeztetésekre is jutottunk. Most nem kell itt a mediátor ügyet ö, említeni, amiről itt nagyon sok ö, vita folyt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Szerintem az nem ide tartozik, nem itt lenne fontos, de hát ö, és az érdekütközés az pedig szerintem a két szakbizottsági terület között helyezkedik el valahol. És végül, de nem utolsó sorban, ami igazán fontos, ez pedig a közbeszerzési téma. Az igazán ide tartozik. De örömmel hallottam, amit a számvevőszék elmondott, és valamennyi esetében voltak problémák, remélhetőleg csak voltak, de hogyha összehasonlítom azzal, hogy hogy néz ki az ügynökség és az általános problémák, akkor én szerintem ez eh, nem megy ok a, a, az elhalasztásra. Véleményem szerint a 23-as pont hogy azt kértük, hogy a szakértők és munkatársak függetlenségéről, amelyek ezzel a konkrét gyógyszergyárral, vagy illetve a gyógyszertermékkel foglalkoznak. Megint csak itt van, én úgy érzem, hogy egy kicsit nem ide tartozik, nem ennek a szakbizottságnak a feladata. Aztán beszéltünk más ügyekről, ami szerintem nagyon fontos és méltó, és erről lehet, hogy további észrevételeket is hallhatunk az ügynökségtől. Ez pedig a hivatkozás a korábbi volt igazgatóra, aki átment a magánszektorba. Erre azt mondanám, hogy ez nagyon nem volt szép. És én nem mondanám azt, hogy a személyzeti szabályzatban találtam volna olyat, ami ezt tiltotta volna, vagy hogy ezt meg lehetett volna akadályozni, de érdekes lenne azt megnézni, hogy a, egyébként a parlamenti képviselők mit csinálnak a parlamentben. De általában megint csak azt mondom, hogy ez nem önmagában egy ok az elhalasztásra, de érdekelne az önök véleménye és gondolkodása erről a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De végül, de nem utolsó sorban, az érdekütközés kérdése. Ha ezt meg kell vizsgálnunk, és meg akarjuk ezt vitatni, én azt szeretném, hogy a legjobb szakértőik legyenek. Legyenek önöknél a legjobb szakértők. És azt kell látni, hogy a gyógyszeriparban, ha találni valakit, aki sosem dolgozott a farmakológiában és szakértő, hát ha nem is lehetetlen, de rendkívül nehéz lenne. Hogyan, hol húzzuk meg a választóvonalat? nem szeretnék másodosztályú szakértőket azért, mert meghúzzák valahol a vonalat, és azt mondjuk, hogy innentől már nem jöhetnek, holott náluk van a legnagyobb szakértelem. Tehát ezt érdemes lenne ezt a vitát lefolytatni, de a másik oldalról megnézve, hogyan garantáljuk, ezzel a felülvizsgált érdekütközési nyilatkozattal, hogy hogyan garantálják azt, hogy nagyon fontos szakértelmet nem zárulunk ki, akikre, akikre szükség lenne, és létfontosságú, hogy ott legyenek annak érdekében, hogy jó gyógyszereink legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát azt mondtam, hogy demokrácia beindult még akkor is, hogyha már csak nagyon kevés képviselő van jelen, de hát szervezett véleménykülönbséget láthatunk. Talán Potturat urat halljuk reagálni, majd pedig Galler úrnak adom meg a szót, hogy zárja, vagy talán még Stavrakakis kollega, nem tudom, tehát azt hiszem, hogy Pott úrnak kellene elsősorban hozzászólni, mert a Szepol esetében nincs igazán véleménykülönbség. Nagyon őszintén, Köszönöm. Nagyon szintén úgy gondoltuk, hogy a reagálás a különböző jelentés, a jelentés különböző fejezeteire az tulajdonképpen a mellékletekben lesz. De feljegyeztem a külön kérdéseket, amelyeket feltettek. Az ügynökség vezetősége igazgató tanácsa létrehozott valójában egy csoportot a bizottság képviselőjének bevonásával, így eh, vizsgálják meg a beszerzési eljárásainkat, és módosítsák azt. Mindez eh, nem történt meg egészen júniusig, mert eh, márciusban volt egy igazgatótanácsi ülésünk, ott ezt elhatároztuk, és a következő ülés az pedig június elején volt. Négy igazgató tanácsi ülésünk van évente, tehát idő kell ahhoz, hogy ezt megszervezzük. De megcsináltuk, és végrehajtásra is fog kerülni. Ami pedig az ajánlásokat illeti, igen, úgy gondoltuk, hogy a parlamenti képviselőknek van elég olvasnivalójuk a 2007-8-9-es évekre vonatkozóan, és ezt azért az összegzéseket adtuk közre, arról, hogy mi az, ami még hátra van, illetve hogy mi az, amit elvégeztünk. Ami az érdekütközést illeti, elmondtam, hogy itten egy hegymenetet kellett megvalósítanunk, tehát meg kell már volt egy az ügynökség megalakulása óta egy érdekütközési szabályunk. Itt egy plusz jött be, hogy egy nyilatkozatot kell tennünk az embereknek, de hát nincsen rendőri hatalmunk. Megbízunk a nyilatkozatban, amit a szakértő tesz, illetve a tagjaink, és hinni kell nekünk, meg kell bennük bíznunk. Ami pedig és elnézést, ez az, ami történt mindazokkal, akik az ügynökségnél a flurex foglalkoztak, a Flurex egészen 2010-ig nem volt lényegi kérdés az ügynökségnél, de ezt már megvitattuk egy más kontextusban, mert alapvetően ez egy francia termék. És az utolsó kérdés zárásaként. Azt mondtam, hogy igenis probléma nagy tudású szaktudósokat megnyerni. És most egy nagyon keskeny ösvényen lavírozunk, mert egyrészt tudományos köztisztviselőkre van szükségünk a nemzeti gyógyszerügynökségektől, mert őnekik van államigazgatási múltjuk, és nem annyira hajlanak az együttműködésre az iparral és nem is valószínű, hogy az ő egyetemeik felkérik őket, hogy szerezzenek pénzt az iparáktól. De ugyanakkor mégiscsak nagyon szorosan együttműködnek a különböző akadémiákkal és iparági kutatóközpontokkal. Ezért a az akadémiákhoz fordulunk, ahol meg tudunk bizonyosodni arról, hogy ezek az orvosi vagy gyógyszeripari szakértők, tudósok a közelmúltban nem dolgoztak a gyógyszeriparnak, illetve nem álltak velük kapcsolatban. De ez az a, munk, ez az a csoport, amiből választani tudunk, egyre kevesebben vannak azon intézkedések következtében, amelyeket mi alkalmazunk Köszönöm szépen, most pedig Jens Gájának adom meg a szót, aki Stavrakakis kolléga nevében szól, összefüggés, összefoglást kérek öntől. Elnök úr, nos, eh, amit most a szemvevőszéktől hallottunk, annak fényében azt hiszem, hogy elmondhatom, már anélkül, hogy a jelentéstevő szavait megelőlegezném, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság által végzett munka a CEPOL ügyében, és természetesen a szemvőszék támogatásával. Nos, olyan eredményekhez vezet ez a munka, amelyek kisé eloszlatják az eddigi aggájainkat. Örülök annak, amit a szemvevőszéktől hallottam, és Stavrakakis úr eddigi tapasztalatai alapján az az erős érzületem, hogy az EMEA-val kapcsolatban ugyanezen az úton járunk. Jó ezt hallani a Memorandum of Understanding tárgyán az érdekkonfliktussal kapcsolatban 49 nemzeti ügynökséggel elértek eredményeket, nem lehet érdekünk abban, hogy ami az eme a tárgyi munkát, érdemi munkát illeti, a kereteket olyan szűkre vonjuk, és itt teljesen egyetértek Fjellner úr önnel, hogy a végén ez az ügynökség nem talál majd szakértőt, aki ott dolgozna, és akit meg tudnának fizetni, tehát a szakbizottságunk tagjainak is el kell gondolkodni arról, hogy milyen irányba akarunk elmozdulni tehát a legszigorúbb szabályokat végre kell hajtani, de az is lényeges, hogy az európai intézmények és ügynökségeik működni tudjanak. Kérem tehát Makovej asszony árnyék jelentéstevőt ehelyütt, hogy az elért eredményeket ismer, igenis, hogy ismerje el, mert a számvevőszék most kijelentette, hogy egyetért azzal, hogy az általunk közösen elemzett nehézségek közbeszerzés területén részben eltűntek. És az EMEA főigazgatója kijelentette, hogy az idők során ezek a dolgok szintén javulhatnak. Stavrakakis úrral egyetértésben azt tudom elmondani, hogy jó lenne egy időterv, hogy ezt hogyan képzelik el, mennyi idő alatt gondolják, hogy az összes problémát meg tudják szüntetni, de azt hiszem, hogy nem juthatunk arra az ítéletre, hogy semmit nem látunk, és nem tudunk semmit se elismerni. Ez egy olyan politikai megítélés, amit én nem osztok. Azt hiszem, joggal mutattunk rá a problémákra, de amit el akartunk érni, tehát a problémák megszüntetése, mindenféleképpen úton vagyunk arra felé, hogy ezt elérjük. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárhatom ezt a napi rendi pontot. Köszönetet mondok mindenkinek, aki vitázott. Köszönöm a CEPOL képviselőjének, az EMEA e képviselőjének és az Európai Szemvevőszék képviselőjének. Itt van még az egyebek napirendi pont. Még szeretnék valamit mondani a Stavrakakis jelentéssel kapcsolatosan előbb. Azt ígérte, hogy augusztus elején megkapjuk a tervezetet, és aztán szeptember 1 -e 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, szeptember 22-én szavazunk a szavazás a szakbizottságban, aztán a október második plenárisán az jelentésről. Greszle asszony. Elnök úr, rámutattam arra, hogy jéghideg van ebben a teremben, ez a jégbarlang, Mert egyébként is meg vagyok fázva, és tényleg nehéz túlélnem az ilyenfajta szakbizottsági üléseket, talán lehetne holnap olyan ö, ö, hőmérsékletre beállítani itt a, hő, a hőmérsékletet teremben, hogy normálisan lehessen dolgozni, mert ha ez nem lehetséges, akkor én nem jövök ide többet. Ik, ik, verdenk, ik verdenk mevrouw Gris... Igen, Gressle asszony. Azt hiszem, hogy ön nagyon közkedvelő.